Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket, akik nézik az ülést, és a képviselőken keresztül több százmillió európai polgárt. Az ülést ezennel megnyitom. Először szeretném az új bizottságok név szerinti összetételére vonatkozó eljárásról bejelentést tenni. Az alábbi bizottságok létrehozatalát követően a képviselőcsoportok és a független képviselők az eljárási szabályzat two hundred and nine cikkének megfelelően közölték az elnökkel a kinevezéseiket. a bizottságok a következőek a rák elleni küzdelemmel foglalkozó külön bizottság a digitális korban a mesterséges intelligenciával foglalkozó külön bizottság az európai unió valamennyi demokratikus folyamatában történő külföldi beavatkozással többek között a félretájékoztatással foglalkozó külön bizottság az adóügyi albizottság és az állatok szálltás közbeni védelmével foglalkozó vizsgálóbizottság. <clears throat> az új bizottságok név szerinti összetételét közzéteszik a parlament honlapján és csatolják az ülés jegyzőkönyvéhez. a következő bejelentés több bizottság azon határozatával kapcsolatban hogy a seventy one cikk egyes bekezdése szerint intézményközi tárgyalásokat kezdenek ezt a határozatot július eight i ülés kezdetén bejelentették a határozattal kapcsolatban nem nyújtottak be a plenáris ülésen szavazásra irányuló kérelmet ezért a bizottságok a tárgyalásokat megkezdhetik. és engedjék meg hogy a viták megkezdése előtt bejelentsem a tegnapi harmadik szavazási kör eredményeit tehát a csütörtöki harmadik szavazási kör eredményei a következőek az eredményeket angolul fogom bejelenteni. final votes the kovarik report dates of transposition Végleges szavazások, Kovarik jelentés. A COVID válság kitörése miatti ásrolási indítvány elfogadtuk, kormányjelentés, e BB éves jelentés 2019 elfogadtuk. Eckhout jelentés, EBB éves jelentés 2008 elfogadtuk. Koch jelentés, a csalás leküzdése, éves jelentés 2009 elfogadtuk. Állásrólás indítvány három frakció részéről, a venezuelai helyzetről, illetve a menekült válság elfogadtuk állásolási illetve az NV részéről kifogás a 112-es cikk értelmében egyes módosító elfogadtuk, kettes módosító elfogadtuk, hármas módosító elfogadtuk, T preambulum bekezdés elutasítva. Az ITRA Szabizottság állásolás indítványa a TEN-E infrastruktúra, egyes módosító első része elutasítva egyes módosító második része elutasítva. Ötös módosító elutasítva. Hatos elutasítva. Hetes elutasítva. Nyolcas módosító elutasítva. Kilences elutasítva. Hármas bekezdés eredeti szöveg elfogadtuk. Tízes módosító elutasítva. Négyes bekezdés első része elfogadtuk. Négyes bekezdés második része elfogadtuk kettes módosító elutasítva, hármas módosító elutasítva, négyes módosító elutasítva. EU-Új-Zéland megalapodás a személyes adatok kicserélése területében. A e kettes módosító elutasítva 13-as hivatkozás elfogadtuk. F preambulum bekezdés első része elfogadtuk, kettes, hármas részt is elfogadtuk egyes módosító elfogadtuk, H. preambulum bekezdés eredeti szöveg okafogyottá vált. Envi Szabadság állásolási litványa, fenntartható vegyi stratégia, egyes módosító elutasítva. 21-es bekezdés első része elfogadtuk, második része elfogadtuk, 22-es bekezdés első része elfogadtuk, második része elfogadtuk, 23-as bekezdés első része elfogadtuk, 23-as eh, bekezdés második része elfogadtuk, 41-es bekezdés elfogadtuk, 2-es módosító elfogadtuk, 3-as módosító elutasítva, 4-es módosító elutasítva, 81-es bekezdés elfogadtuk, 82-es bekezdés első része elfogadtuk, 82-es bekezdés második része elutasítva, az első részt elfogadtuk, a második részt nem. 5-ös módosító elutasítva, 86-os bekezdés első része elfogadtuk, második része elfogadtuk, 99-es bekezdés 6-os módosító elutasítva, 7-es módosító elutasítva, 8-as módosító elutasítva, 116-os bekezdés elfogadtuk. Most pedig néhány percre felfüggesztjük az ülést, 9 óra 15 perckor fog kezdődni a vita.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 Kedves képviselőtársaim, az ülést folytatjuk. Most a viták következnek. Szeretném tájékoztatni a képviselőket, hogy ebben a vitában egy fordulóban képviselőcsoportonként egy képviselő szólalhat fel, és sem catch the eye, azonnali kérdésre, sem kékkártyás kérdésre nem lesz lehetőség. A következő napirendi pont a bizottság nyilatkozata megemlékezés szrebrenica twenty five évfordulójáról. megadom a szót a bizottság nevében várhelyi olivérnek. Köszönöm szépen, elnök asszony! Honourable members, today we are... Tisztelt képviselők! Tisztelt képviselők, ma a modern történelem egyik legtragikusabb, legsötétebb éveire emlékezünk a második világháború óta. 1995. júliusában több mint 8000 bosnyák muzulmán férfit és serdülőt gyilkoltak meg a, bos- a boszniai szerb erők sebrenicsában az ENSZ égisze alatt levő városban, amelyről azt gondoltuk, hogy biztonságos terület. A testüket tömegsírba dobálták, szemben a sírral kellett, hogy álljanak, kezüket megkötötték. Az utolsó méltósággal eltemetett áldozat nevében a túlélők, a barátok, a családok nevében emlékezünk most rájuk. Emlékezünk és tiszteletben tartjuk az áldozatokat, és együttérzünk mindazokkal, akik gyászolnak. Nyugodjanak meg ezen állandó fájdalom miatt. Európa nem felejtette el, hogy mi történt Srebrenicában, és nem felejtette el, hogy felelősséggel tartozik azért, hogy nem volt képes megelőzni, megállítani ezt a gyilkosságot, a tömeggyilkosságot. Európa kudarcot vallott itt, és ez szégyenletes. Ugyanis a srebrenicai népírtás továbbra is nyitott seb Európa szívében, továbbra is ö, üldöz minket emlékével. Továbbra is arra emlékeztet minket, hogy közös a felelősségünk, hogy megelőzzük azt, hogy valaha is újra tömeggyilkosságra kerüljön sor. Ezért kötelességünk, hogy örökre emlékezzünk Srebrenicára. Az is kötelességünk, hogy biztosítsuk azt, hogy elszámoltassák azokat, akik felelősek ezért. Igazságot kell szolgáltatni, és akik felelősek ezért a gyilkosságért, szembe kell nézniük tetteik következményeivel. 25 évvel később, ma ez rendkívül sürgős feladat, hogy a háborús bűnök elkövetőit felelősségre vonjuk, hiszen két különböző nemzetközi bíróság is elismerte ezt, a volt Jugoszláviával foglalkozó 2004-ben, illetve a Nemzetközi Bíróság 2006-ban. Ezek a tények, amelyek azt bizonyítják, hogy mi történt Srebrenicában, elismerést kell, hogy kiváltsanak hiszen elfogadhatatlan az, hogy újra vizsgálják ezt a tettet. A politikai vezetőknek óriási a felelősségük, az igazságot, az igazságszolgáltatást, az együttműködést kell választaniuk a félelem szemben, hogy ezeket a szörnyű emlékeket a múltból az új generációk érdekében tisztázzák teljes felelősséget kell vállalniuk a vezetőknek most, és példát kell statuálniuk, hiszen egyszerűen nem lehet erről beszélnünk úgy, hogy bármelyik oldal a háborús felelősökről másképp szóljon. Fontos ez, hogy a közel jövőről a közös megértés és biztonság alapján nyilatkozzunk, hiszen nagyon fontos a jövőben a civil társadalom is. Nagyon fontos szerepet vállal a Nyugat-Balkánon is, és Európában is, főleg a fiatal generációk érdekében. Itt Európában mindannyiunknak le kell vonni a következtetéseket Srebrenicáról, hiszen 25 évvel azelőtt az alapértékeket sértették meg, az emberi élet, az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség tiszteletbe tartását most pedig Bosznia-Hercegovinával kapcsolatban ezt elkötelezettségünknek kell vennünk. Az Európai Unió továbbra is ezeket az értékeket képviseli a Nyugat-Balkánon. A nemzetközi bíróságok döntésének végrehajtása rendkívül fontos a megbékélés érdekében, hogy a háború okozta borzalmakat mindenképpen elfeledtethessük. Fontos ez az EU-s csatlakozás szempontjából is. Fontos az aktív támogatása minden szinten a megbékélésnek, hogy minden egyes állampolgár mindennapi életében segítsünk. Ezen kívül a háború áldozatok, a szexuális áldozatok családjaik, az eltűntek családjai támogatása. Az Európai Unió továbbra is támogatni fogja Bosznia-Hercegovinát, hogy tovább haladjon az Európa felé vezető úton, a pluralizmus, az igazságosság és az emberi méltóság támogatásával. A csatlakozási folyamat során az Európai Unió továbbra is támogatja a Nyugat-Balkánt, az, egy, a megbékélés, érdekében, hogy békés jövőt építhessenek. A múlt elismerése segíteni fog a tovább lépésben. Valóban, ha nincs megbékélés, nem lesz hosszú távú béke, stabilitás, prosperitás a Nyugat-Balkánon. Ezért kérem a Nyugat-Balkánt, hogy ebbe az irányba próbáljon lépni, eh, hogy eh, a múlt sebeit eh, begyógyíthassuk és a jövő felé tekinthessünk. Köszönöm a figyelmüket. Éppen a következő hozzászóló az Európai Néppárt nevében Paolo Rangel képviselőtársunk. Rangel úr, öné a szó. Never again. Soha többé, soha többé, soha többé. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr! Ezt a, az üzenetet minden boszniainak intézem, függetlenül etnikai, vallási eh, hovatartozásától. De minden európai állampolgárhoz is intézem ezt azokhoz, akik megérték, megélték korábban a népírtás szörnyűségét. A szebrenicai áldozat és ez a népírtás nem csak a térség tragédiája volt, hanem a humanitás, az emberiség tagadása volt. Akárhol is van bármilyen fajta öldöklés, mészárlás, ártatlanok lemészárlása, az azt jelenti, hogy megtagadják az emberiséget, az emberi méltóságot. Ez történt Szebrenicában. A szebrenicai népírtás arra szolgál rá, hogy igazságot, igazságot kapjanak. Az igazság nem összeegyeztethető a tagadással. Az igazságszolgáltatás nem összeegyeztethető a büntetlenséggel. Az európai állampolgárok nevében, akiket képviselünk, szeretném kifejezni óriási sajnálatunkat és szégyenünket minden szebrenicai árzattal szemben, minden túlélővel szemben és családjukkal szemben, minden boszniaival szemben, az emberiséggel szemben. az Európai Unió, illetve a nemzeti közösség is kudarcot vallott. A túlélők, a családok, a tanújai annak, hogy az emberi léleknek milyen sötét bugyrai vannak. Önök nélkül, illetve igazságvágyuk nélkül nem lehet megbékélés. Önök jelentik Bosznia békés jövőjének jólétének zálogát is. Köszönöm szépen, képviselő úr! A Szocialisták és Demokraták Szövetsége nevében Pikula képviselőtársunknak adom meg a szót. Hvala, gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče. S dubokom tugom i... Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, biztos úr. Nagy szomorúsággal emlékezünk az egyik legnagyobb tragédiára, amelyet az európai kontinens 25 évvel ezelőtt a második világháború óta megélt. Öt évvel ezelőtt az Európai Parlament egy állásfoglalást fogadott el a sebrenicai népírtásról. Ezek alatt, az évek alatt nem sikerült még az áldozatokkal kapcsolatban megbékélni. Még mindig vannak tennivalóink. Nagyon fontos, hogy a bűncselekményekre rámutassunk, és a bűnöz, bűncselekményt elkövetőkre is. 47 embert ítéltek el körülbelül 700 évi börtönbüntetése összesen a népírtás miatt, hiszen népírtás volt Srebrenicában, és ezt ki kell mondanunk. Az volt Euró- a volt Jugoszlávia kapcsolatos bíróság és a Nemzetközi Bíróság is kimondta ezt. Nagyon fontos, hogy védjük az áldozatokat, családjaikat már voltak eh, kezdeményezések eh, az igazság torzítására. Például a, a Nobel-díj eh, átadása azok számára, akik tagadják ezt a népírtást, pedig ez bűncselekmény volt. A szrebdenicai áldozatoknak és többsárai áldozatoknak igenis ennyivel tartozunk csak az igazság mellett való kiállás adhat jobb jövőt a jövő generáciái számára. Bosznia társadalmának gazdasága rendkívül fontos, de sajnos a háború nem segítette előfejlődésüket. Figyelnünk kell arra, hogy segítsünk a jövő építésében. A srebrenicai áldozatoknak tartozunk azzal, hogy Boszniában a jövőt támogassuk. A fiataloknak is tartozunk ezzel, akik hisznek a békében, az egy- egységben. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr! A következő hozzászóló a Renew Europe képviselőcsoport nevében Flégó képviselőtársunk. Öné a szó. Poštovani povjereniče, 25 godina pro... Köszönöm szépen, tisztelt eh, biztos úr. 25 év telt el azóta, amióta a második világháború óta a legnagyobb büntettet elkövették Európában. A szerlincei mészerlásról van szó. Senkinek nincs joga arra, hogy tagadja azt, ami Szebrenicában történt. Ezért sajnálom azt, hogy nem volt politikai akarat és tisztelet arra, hogy legyen még egy állásfoglalási indítvány, most, hogy már 25. évfordulóját üljük meg ennek a történésnek. Én ezt nagyon sajnálom. Meg kellene ezt tennünk az áldozatok és családjaik érdekében. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez a szörnyűség ne ismételődhessen meg. Mindannyiunknak törekednie kell az igazságszolgáltatásra, és nem lehet kompromisszumot hozni a fájdalom az ember életek tekintetében. Meg kell emlékezni erről az eseményről, és ezért viselem ezt a kis kitűzőt, hogy mindenkit figyelmeztessek arra, hogy milyen sötét része van az európai történelemnek. Ez a szaroricai virág szimbolizálja a jobb jövőt, a reményt, a békét, egy olyan jövőt, ahol senkinek nem kell meghalnia etnikai vagy vallási hovatartozása miatt. Még egyszer ismétlem, elítélem azt a népírtást, amely 25 évvel ezelőtt Szrebnicában történt, és arra kérem önöket is, hogy önök is ezt tegyék. Képviselő úr, a következő hozzászóló az ID csoportból, Bilde képviselőtársunk. Képviselő asszonyoné a szó. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Srebrenica ez a legtragikusabb pillanat a boszniai háborúban. Ami a büntetőjogot illeti, nagyon szigorúak voltak a büntetések. Nemzetközi szinten viszont még úgy tűnik, hogy nem egyértelmű, hogy ki volt és miért a felelős, legalábbis politikai síkon. El kell mondanunk, hogy Szerbia még nem mondott nyilvánosan ciel nagyon kemények voltak a büntetések, ami a nemzetközi szintet illet. népe legsötétebb pillanatainak nevezte ezt az időszakot. Alexander Vucic, aki akkor volt Szerbia miniszterelnöke, és még többiek, és a többiek is megtanulták ezt a szót, hogy népírtás. 6000 áldozat még mindig erre emlékezik, hogy egy apa, egy fiú testvér, egy férj ö, halt meg ö, a népírtás során. azon túl, ami még a többi áldozatot is illeti. Köszönöm. Nem szépen képviselő asszony. A következő hozzászóló a Zöldek képviselőcsoportjában Romeo Franz képviselőtársunk. Öné a szó. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! 1995. július 11-én szerb csapatok bevették Szebrenicát, és mintegy 8000 bosnyák férfit fiút öltek meg. Ez e, Európa szíveben történt ez a népírtás, és fel kell tennünk a kérdést, hogy hogyan történhetett ez meg. Ez a kudarc óriási árnyékként vetődik az Európai Unióra a második világháború e, után, szégyen e, érezve és sajnálattal kell megemlékeznünk az áldozatokról. Nem szabad, hogy ez megismételődjön, ébernek kell maradnunk, mert a détonai békelemfordás után is 25 évvel még mindig azt láthatjuk, hogy van idegen gyűlölet, amely stabilizálja e, a térséget Bosznia-Hercegovinában, de máshol Európában is. Bármilyen fajta politikai törekvés, eh, amely arra irányul, hogy etnikailag tiszta területeket hozzanak létre, ezt teljesen el kell ítélni az Európai Unió részéről. A büntettek alapja rasszizmus volt, ez nem bosnyák vagy szerb találmány, és a eh, múltat, hogy fel lehessen dolgozni, nem szabad eh, megtagadni vagy elnyomni ezeket az emlékeket, amelyek arról szólnak, hogy meggyilkolták ezeket az embereket. Meg kell mutatni azt, hogy konzekvensen lépünk fel a népírtás tagadása ellen. Még mindig különböző narratívák, sztereotípák léteznek a történelemben. Mindenképpen oktatás által kell a következő generációnak átadni a történelmi ismereteket. Az EU értékeivel még mindig vonzó a fiatalok számára, ezért kell támogatnunk a bosznia-hercegovinai csatlakozási törekvéseket, és a demokratikus erőket kell ott erősítenünk. Köszönöm szépen! És most az európai konzervatívok és reformerek képviselétével Epping képviselőtársunké a szó. De voorzitter, eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A szebrenicai drámára emlékezünk, ami 25 évvel ezelőtt történt trauma ez, még mindig egy nyílt seb Hollandiában. Európában ez volt a legnagyobb népírtás a második világháború óta. Hollandia a Dücsbetet küldte oda, hogy az enklávét megvédhessék, de a béke misszió már a kezdettektől fogva egy Mission Impossible volt. Az ígéreteket nem tartották be. Szebrenica... Ne, nem csak a Dutch volt a kudarca, hanem az egész holland politikának. Akkoriban én politikai újságíró voltam, sokan úgy gondoltunk, hogy valamit tenni kell a korábbi Jugoszláviában. A parlament is ezt akarta, a kormány is ezt akarta, a média támogatta ezt. Jó akarat megvolt, viszont azonban a Dutch úgymond túlszolájtették, Hét évvel később, a történések után volt egy kritikus jelentés, és tanulságokat sikerült levonni ebből, a veteránokra emlékezünk, illetve megemlékezünk ezen szörnyű népírtás áldozatairól. Kis vigasz az, hogy Mladic most életfogytiglan holland börtönben ül. Mielőtt megadnám a szót, biztos úr, engedje meg, hogy a vita folytatása előtt megnyissam az első szavazási kört a mai napon. a napirendben jelzett témákról fogunk szavazni a szavazás nine óra forty five től eleven óráig fog tartani ugyanolyan módon mint ahogy a tegnapi nap folyamán is szavaztunk. minden szavazás név szerinti szavazás lesz a képviselők a plenáris oldal honlapján ellenőrizhetik a szavazataikat és a szavazások eredményét is szeretném elmondani hogy a szavazatindoklásokat rásban lehet csak benyújtani és kivételesen legfeljebb four hundred szavas szavazatindoklásokat fogadunk el. ezennel a szavazás első körét megnyitom a szavazatokat eleven óráig lehet leadni. a szavazások eredményének pedig bejelentésére thirteen óra thirty kor kerül sor. köszönöm szépen! és most pedig szeretném megadni a bizottság nevében várhelyi olivérnek a szót hogy válaszoljon a felmerült kérdésekre. Köszönöm a szót, elnök asszony. Honorable member. Tisztelt képviselők, köszönöm azt, hogy időt szántunk arra, hogy közösen megemlékezünk és közösen gondolkozzunk Srebrenicáról adózni kell az áldozatoknak, a túlélők felé empátiánkat kell kifejeznünk, azok felé, akiknek az élete megváltozott az események miatt. Ez a népírtás, ez a szrebrenicai népírtás örök emlékeztető kell, hogy legyen arra, hogy ezt nem szabad megengedni, hogy megtörténjen még egyszer e, nem csak Srebrenicában történt népírtás, és nincs különbség a népírtások között. A népírtás az népírtás. A gyógyulás az emlékezéssel kezdődik, és úgy folytatódik, hogy tiszteljük az áldozatokat. Köszönöm szépen. Ezennel a vitát lezárom, és a következő napi rendi pontunkra térünk át. A következő napi rendi pont Európa kulturális helyreállításáról szóló bizottsági nyilatkozatról szól. Ismét szeretném emlékeztetni a képviselőket hogy a vita végén nem lesz azonnali kérdés és azonnali kékkártyás hozzászólásra lehetőség. egy pár perc technikai szünet után megvárjuk amg fertőtlentik a padot és akkor szeretném megadni a szót a bizottság képviselőjének. Igen, ö, akkor megadnám a szót a bizottság képviselőjének. Skinász úr, öné, öné a szó. Yes. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mielőtt még hozzáfognék, hadd köszönjem meg, hogy felvetették ezt a fontos témát, és megtartjuk ezt a vitát ma. A kultúra része Európa DNS-ének a gazdag és élénk kulturális közegünk az egyik legnagyobb adomány, amit Európa felkínálhat. Ezt meg kell őrizni minden áron. Mindannyian tudjuk, hogy mennyire megszenvedte az elmúlt időszakot a szektor, a kulturális és kreatív szektort nagy mértékben sújtotta a járvány. A szektor 95%-a kis vállalkozás, független szabadúszó művészekről van szó, akik nagyon sérülékenyek és gyakran nagyon bizonytalan körülmények között dolgoznak. Az Európai Bizottság rendszeres eszmecserét tart a parlamenttel, a szektorral, magával, hogy megoldásokat találhassunk. Hadd kezdjem azzal, hogy mi lehetne a vész megoldás milyen első intézkedéseket fogadtunk el. Ez az volt, hogy a kohéziós politikai támogatást mobilizáltuk a korona befektetési kezdeményezés által, így a tagállamok likviditást kaptak és plusz rugalmasságot, hogy pénzügyi támogatást különítsenek el a legnagyobb rászorulóknak, beleértve ebbe a kulturális kreatív szektort is. Másodszorban egy másik nagyon fontos szükségintézkedés volt, az az volt, hogy átmenetileg támogattuk a átmeneti munkanélküliségi támogatást, a SURE programról van szó. Ez egy olyan rendszer, amelyel a munkahelyeket próbáljuk megvédeni, amelyekre kihatott a koronavírus járvány, és ismételten emlékeztetek arra, hogy főként a tagállamok használják fel ezt a pénzt, ők jutatják el a pénzt a szerzőknek, íróknak. Bizonyára tudják, hogy létrehoztunk egy átmeneti állami segítségnyújtási rendszert, hogy a kultúrát is többek között lehessen támogatni. De a kulturális szektor mellett a vendéglátást, közlekedési szektort is érintette ez a járvány. Több helyen már felhasználták ezt a támogatást már a kulturális, kreatív szektorban. Ezen szükségintézkedések mellett specifikus fellépést is tettünk. Kulturális szerepvállalók egy része saját kezdeményezéseket tett, és a szinergiák, párbeszédek által a szektor, a tagállamok, a parlament és a bizottság között specifikus intézkedések is születtek. Például vagy a legjobb példa volt az Európai Kulturális Alap, amely egy új szolidaritási alapot hozott létre. Ez egy újabb fórum, vagy egy másik fórum, amit a szektor hozott létre, ez a Creators Unite kezdeményezés, amit a Flip kísérleti projekt által hoztunk létre. Ez teret ad minden kulturális kreatív szektorban dolgozók számára Európában, hogy különböző hálózaton keresztül tudjanak egymással dolgozni. Néhány héttel ezelőtt volt egy konferencia, ahol a bizottság, a parlament, a tanács és a szektor képviselői is részt vettek ezen, és pontosan a Creative Unite fórumról beszéltek. Hadd a legfontosabb programunkra, a Creative Europe-ra. Itt is maximum rugalmasságot alkalmaztunk a már meglévő jogszabályozói kereten belül. Kiterjesztett csökkentettük a határidőket, hogy megkönnyítsük a jelentkezések véglegesítését ezen nehéz körülmények között. Ezen kívül specifikus intézkedéseket tervezünk, például a mozik esetében, főként az olyan ö, mozik számára, amelyeket legjobban érintett a karantén. Vannak határokon átnyúló intézkedések is a digitális kultúra esetében. A kulturális, illetve a Creative Europe program mellett van egy célzott támogatás is a zeneipar számára, ,5 millió eurót kívánunk adni ebben az évben, hogy a szektor ellenálló legyen a krízis után. Azt is megvizsgáljuk, hogyan lehetne erősíteni a kulturális kreatív szektorokat azon garancia eszköz által, amelyet alkalmaztunk már. Rugalmasságot kívánunk adni ezáltal. Engedjék meg, hogy most gyorsan rátérjek a helyreállításra, illetve a Next Generation EU fejezetre. Bizonyára tudják, jövő héten lesz majd egy nagyon fontos állam és kormányfői csúcs találkozó, és reméljük, hogy itt majd sikerül megállapodniuk a helyreállítási tervben, illetve a Next Generation EU tervben, amit a bizottság javasolt, és a kulturális és kreatív szektorok számára is lesz támogatás, nem csak a Creative Europe programon keresztül, hanem más programokon keresztül is, mint például a React EU, az új kohéziós politika, az Invest EU, vagy a digitális programon keresztül. Tehát nem csak a Creative Europe lesz itt az egyetlen eszköz, számos más eszköz van az e, EU kezében, és ezeket hatékonyan kihasználhatjuk. A helyreállítási csomagon kívül, és pontosan ezzel szeretném zárni a bevezetőmet, nem szabad elfelejteni azt, hogy lehetőségek vannak más területen is, például a Horizon Europe-ból, ahol a 2-es cluster pontosan a kultúráról, az inkluzív társadalomról szól, és itt kiváló lehetőségek vannak a szektor számára. Arra is gondolnunk kell, hogy létezik a KIK, a Tudás és Technológia Közösség, és a Budapesti Székhelyű Európai Technológiai intézet foglalkozik ezzel pontosan. Tehát ezek az eszközök mind összeadódnak egy új, erős kezdetté a kulturális szektor számára. Nem szabad elfeledkeznünk a turizmusról sem. Emlékezzenek, hogy a múlt hónapban közreadtuk az átfogó turizmus csomagunkat. A kulturális turizmus 40%-át teszi ki a teljes európai turizmusnak, és a nyári turista szezon elején nem szabad a kulturális eh, turizmusról sem elfeledkezni. Tisztelt képviselők, elnök asszony, ezen nehéz időkben a kultúra nem luxuscikk. Ez szükségesség. A kultúra része az örökségünknek, a kultúra európai életformánk. Ezt meg kell őriznünk, meg kell védenünk, előtérbe kell helyeznünk, egységesen kell fellépnünk, együtt kell működnünk, hogy a jövőnk a lehető legfényesebb legyen. Én várom az önök támogatását, hogy sikerüljön támogatni a művészeti közösségeinket. Köszönöm szépen, és most megkezdjük a vitát az első hozzászóló sojdrova képviselőtársunk az európai néppártból. képviselő asszony öné a szó. pane místopředsedo eh, kolegyně a köszönöm a szót. tisztelt alelnök asszony, kedves kollégák! Nagyon köszönöm, hogy segítenek a kultúráért való harcban és a kulturális ágazatért folytatott harcban. Természetesen ennek nagyon sok értelme van. Szeretnék Skinász úrnak köszönetet mondani, hogy nagyon sok olyan tevékenységet is megemlített, amelyekről már tudunk. Például a Kreatív Európára gondolok itt. Szeretném elmondani, hogy milyen fontos a gazdasági része a kultúrának, az európai GDP 3-4 százalékát hozza és ebben még nincs benne az idegenforgalom. Skinas úr említette ön is ezt konklúzióiban. A kulturális helyszíneink, fesztiváljaink, ezek mind-mind idegenforgalmi látványosságok. Hogyha nincs kulturális tevékenység, nem lesz idegenforgalom, ez pedig a motorja a gazdaságnak a legtöbb európai országban. Ezért akaruljuk, hogy a Kreatív Európa és az új gazdasági fellendülést elősegítő alap támogassa ezeket a tevékenységeket. Ez utóbbi óriási beruházási program, és a tagállamokon múlik, hogy hogyan használják ki a lehető legjobban. A gazdasági fellendülés, az aktív felhasználás a kulturális helyszíneknek rendkívül fontos. Beleértve ebbe természetesen a független médiákat, a film szakmát, hogy a COVID járvány hatását valami más vegye át, valami konstruktív dolog, ha csak a kreatív Európát nem erősítjük meg, és én ezt szeretném. Kérjük tehát, Skinász úr támogassa ismételtem mindezt a bizottságon belül, eh, mert eh, a felendülés támogató eh, alapnak a kultúrát is támogatnia kell, a beruházásokat is. 2018 nagyon sikeres év volt az Európai Örökség éve, hadd emlékeztessek erre. Végezetül pedig annyit szeretnék még elmondani, hogy ott van az Aya Sofia templom Isztambulban, amely nem csak a muzulmánoké, hanem a keresztényeké is, és ezt fenyegeti most a veszély. Kérem továbbra is maradjon ez nyitva, és legyük lehetővé a figyelmüket, hogy tartsák be a rendelkezésre álló időkeretet, mert akkor nem marad idő másra. Következő hozzászóló Petra Kammervert képviselőtársunk a szocialisták és demokraták színében. Köszönöm Köszönöm szépen, elnök asszony. Szép volt látni azt, hogy a június 23-ai éjszakán számos színháztermet, rendezvénytermet pirossal világítottak ki, viszont ennek az oka kevésbé volt szép. A koronaválság a teljes kulturális rendezvényszektort tönkretette. Ezért jó lett volna, hogyha a Berlemon épületben is a piros fények kigyúltak volna, mert úgy tűnik, hogy a bizottság nem igazán látja ennek a helyzetnek a súlyosságát, és amit a biztos úr elmondott az imént, az csak igazából csepp a tengerben. Sem a helyreállítási alap, sem pedig az MFF nem ad a kulturális kreatív szektornak elegendő támogatást, igazából csak szavak vannak, a kulturális támogatási programot tovább akarják még csökkenteni az eredeti tervhez képest is. Ezért azt követelem, hogy legalább 2%-ot a heretási alapból adjanak a kulturális szektornak, és ezt írják le, rögzítsék. És ami pedig a Creative Europe programot illeti, itt az Európai Parlament nem hagyhatja, továbbra is azt kell követelni, hogy még több támogatást adjanak nem csak arról van szó, hogy a kárt kell kioltani, hanem új lehetőséget is kell teremteni. Következő hozzászóló Fáren képviselőtársunk a Renew Europe-tól. Öné a szó, képviselőasszony. Merci, Madame la Présidente. Monsieur... Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Biztos úr, a karantén alatt a művészek és a szerzők mellettünk álltak, hogy segítsenek rajtunk, mosolyt fakasztanak az arcunkra, még akkor is, hogyha a szívünkben nem így éreztünk. Úgyhogy most legyünk mi ott mellettük, hiszen a kultúrával kapcsolatban sürgősen lépnünk kell. Egyik napról a másikra állt le minden, a mozik, a koncertek, a, a, a színházak, E, és hosszú hónapok bezárt állapota után nyitnak majd teljes bizonytalanságban. Azonban ez a bizonytalanság még mindig megvan, nem segített ebben Európa, hiszen szükség van az európai kreatív program vonatkozásában. E, az Európai Parlament kétszeres alapokat kért, hiszen nagyon kevés a kultúrára szánt összeg. Nagyon rossz jelez, hiszen nyilvánvaló, hogy Európában kellene segíteni a kultúra újra felemelkedését. Ezért kérem, hogy minden mechanizmust mobilizáljunk itt Európában a kultúra érdekében. Megvolt a fél munkanélküliségi program, illetve egyéb programok, amelyek támogatták ezt az ágazatot, hiszen nagyon sok itt a KKV és a függetlenek. És a GDP-nk 4%-át adják. Ambiciózusabb tervre van szükség azért, hogy megmutassuk azt, hogy a kultúrát egyszerűen nem válthatja ki semmi más, hogy a sokszínűséget, a kreativitást képviselje. Nagyon sok területen lehetséges ez a kulturális örökség terén, a digitális lehetőségek terén, illetve a kulturális iparágak Green Deal-be való bevonásával. Végül pedig, biztos úr, legyen egy fontos ambíciónk, legyen új európai kultúra, amely integrálódhat az állampolgárokkal való dialógusban, az Európáról szóló konferencia keretén belül is. De először is a kultúrának Európa jövőjének kell lennie, ehhez viszont az kell, hogy Európa jövőt adjon a kultúrának. Köszönöm. Következő hozzászóló Dáre képviselőtársunk az ID-ból Köszönöm, tisztelt elnök asszony. A mi frakciónk az, amely először is felszólalt emellett, a probléma mellett. Mi nem akarjuk tönkretenni az Európai Uniót, ellenkezőleg javítani akarunk rajta. 2019. októberében Szászoli elnök úrnak már írtam egy levelet, amelyben arra kértem, hogy az Európai ö, folyamatok során ö, vegyük figyelembe ezt is. És ezt az elnök úr megerősítette, aláhúzva, hogy a kultúra, az európai kultúra milyen fontos. Újra kell születnie tehát. Nem az Európa, Európa nemzeteinek kell lennünk, hanem Európa népeivé kell válnunk. Ott vannak a, a, a baszkok, a katalánok és a többiek nem csak európai kultúráról kellene beszélnünk, hanem olyan kultúráról, amely összefogja mindezt. A különböző sajátosságokat figyelembe kell venni, és oda kell figyelnünk arra, hogy sajnos ebben a, ebből a szempontból nem sikeres az európai program, és erre oda kell figyelnünk. Csak az egyes országok segíthetnek ebben, hogy olyan legyen ez az európai kultúra, amely a különböző nemzeti érdekeket is képviseli, és olyan többletértéket is, amely Európa számára az összes lakosnak fontos. Ezért az európai kultúrának prioritásának kell válnia az európai politikának, és az új európai alkotmánynak is. Nem lehetünk új megfelelő Európánk, ha nem fi- vesszük figyelembe az egyes érdekeket. Ez nagyon fontos. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló a Zöldek képviselőcsoportja nevében Jembu képviselőtársunk. Madame la Présidente. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, biztos úr. A kultúrával szeretném kezdeni hiszen Jean Monnet is említette ezt, és ez nagyon fontos most is. Az életmódunkat, a modern társadalmat, a létünket képviseli. A Covid válság során mindenütt jelen volt a kultúra. A karantén során az embereknek megnyugvást adott. Ez nagyon fontos, hiszen kifejez, képvisel és nagyon fontos hidat ver a különböző generációk a nyelvek között. Szórakoztat, különböző elképzelésekre tett lehetőséget. Tehát a kultúra összefog minket. Nagyon fontos privilégium ez, hogy megértsük egymást, és hogy a diszkrimináció ellen felvegyük a harcot, de ugyanakkor, hogy megerősítse az emberi méltóságot, a demokráciát, a szolidaritást, hiszen ezek Európa alapértékei. Úgyhogy itt most a kultúra mellett szerelmi vallomást tennék, és azok mellett, akik életben tartják. Nagyon fontos ez, hogy ambiciózusak legyenek azok a politikai, szakpolitikai vonalak, amelyek segítenek mindazok számára, akik ezen a téren élnek, ebből élnek. Ezért a kultúrának nem szabad másodlagos síkba kerülnie az összes többi prioritás mellett, hiszen megérdemli azt, hogy prioritás legyen politikai és költségvetési szempontból is. Hogyha a kultúra nem kerül az európai projekt középpontjába, akkor megfosztjuk a gyermekeinket a jövőjüktől ilyen szempontból. Végezetül Olivier Pitt szeretném idézni, meg kell ragadnunk azt a lehetőséget, amely megnyílik előttünk, hogy egy új európai projektet hozzunk létre, ahol a kultúra nem luxuscikk lesz, hanem kötelezettség. Tehát kötelesek vagyunk ezt megtenni. Köszönöm. Következő hozzászóló John Baszki képviselőtársunk az ECR-ból. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák, nagyon fontos ez a vita, és rendkívül fontos ez a téma, mert a kultúra a, az identitásunk gyökerét képezi. Ilyen időkben, mint amit most élünk, komolyan el kell azon gondolkodnunk, hogy az Európai Bizottságnak mit kell támogatnia. Továbbra is erősítenie kell a szupra nacionalista, a marxista projekteket, a, melyek úgy mutatják be az európai melegeket, mint akinek semmilyen fajta identitása nincsen. Úgy gondolom, mindent, amik vagyunk most, annak köszönhetünk, amivel rendelkeztünk évszázadokon keresztül, a kereszténységről van itt szó, meg kell néznünk a gyökereinket, és meg kell említeni a Hágia Szofiát is. Nem véletlen az sem, hogy ezt említik úgy, mint minden templom anyját. Nem lehet az, hogy ez egy, ezt csak egy török ügyként kezeljük. Ez a mi kérdésünk is. Kérem, Erdogánnal is beszéljenek erről. Nem tiporhatja lábbal az európai nemzeteket. És most az egy, egységes baloldal nevében Kizil Jürek éhé a szó. Az a Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μόνο με... Köszönöm szépen. Nem csak a belső piacsal lehet az Európai Unió jövőjét biztosítani. Az egy gyűvét tartozás érzését nem lehet csak a profittal létrehozni. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió állampolgárait egyesítsük, ehhez a kultúra nagyon fontos, de sajnos az EU ezt nem veszi figyelembe. Ismeretes az, hogy a kulturális szektort nagymértékben érintette a koronavírus járvány. Nagyon sok ország, mint hazám Ciprus is elfelejtette a kulturális szektort, és ez a szektor már hónapok óta támogatásra vár, de csak üres ígéreteket kapnak. Úgy gondoljuk, hogy a kulturális szektornak 2021-27 között sokkal több támogatást kell adni, és nagyon erős támogatási projektre van szükség egész Európában a kulturális szektor, kreatív szektor számára. Olyan tervezésre van, van szükség, amelyet tényleg lehet támogatni a kreatív szektorban dolgozókat. Csak így lehet a jövő generációjába befektetni. Következő hozzászóló Milán Mon képviselőtársunk az Európai Néppártból. Gracias, Presidenta. El Fondo de Recuperación y el Marco Financiero Plurianual. Köszönöm szépen, elnök asszony az MFF-fel, a helyreállítási tervvel figyelembe kell venni az európai állampolgárokat, az Erasmus Plus, a Creative Europe tovább kell, hogy növelje az eszközöket, támogatni kell az európai kulturális örökséget, ugyanis elmondta, nagyon fontos ez a turizmus szempontjából is. A, turizmus szektort is itt támogathatnánk. Az európai kulturális örökség programot is támogatni kell. Hangsúlyoznám azt, hogy a Santiago-i zarándok út is egy évfordulót fog ünnepelni. Ezt is támogatni kell. Ez a zarándok út az egész európai kontinensen keresztül megy, és Santiago de Compostelába vezet ez az út, ez is támogatja az európai örökség átadását, és ha már az örökségről beszélünk, akkor Sodra Vasszonyhoz csatlakoznék, és utalnék a Hagia Sofia kapcsán. Hozzászóló Negrescu Viktor képviselőtársunk a Szocialisták és Demokraták képviselőcsoportjából domnule comisar dragi colegi dezbaterea de astăzi este foarte importantă pentru viitorul. Uh, kedves kollégák a kultúra nagyon fontos európában uh, ezeket a szektorokat nagymértékben érintette a covid járvány uh, ezzel az itt dolgozók nem kaptak semmilyen támogatást illetve amit kaptak az nem volt elegendő az Európai Parlament itt egy felhívást intéz, legyünk büszkék ezekre a szektorokra, ezek az európai gazdaságot is támogatja, de teljesen elfelejtettük ezt a szektort. Romániában is ez történt, semmit nem tettek a hatóságok azon 300 ezer ember számára, akik aktívak ebben a szektorban, és akik egy részét adják a GDP-nek is. Nagyon fontos ez a szektor, két százalékot kellene adni a kulturális szektornak a megfelelő programokból. Ez az állásolás indítvány az utolsó felhívásunk, és remélhetőleg meghallgatják majd ezt a felhívást az illetékesek köszönöm szépen következő hozzászólónk nins képviselő nagyon sajnálom de nincsen lehetőség se kék se i'm, I'm sorry during, during this debate yes just of order yes, i'm listening to you sorry I'm asking to extend the debate because Azt kérném, hogy hosszabbítsuk meg a vitát, mert ez az első vita, amelyet a kultúráról folytatunk. 30 percet kapunk erre, ami igazából egy vicc. Még a kék kártyát sem használhatjuk, igazából csak az egészet lezavarjuk. Ez nem hatékony, nem elegendő ez ezen fontos ügy számára

Az Európai Unió csak korlátozottan felelős a kulturális szektorral, és itt szeretnék a tanácshoz szólni, bár ők nincsenek most itt. Merkel asszony az egész német elnökségi program kapcsán csak egyetlen egy mondatot szólt az kultúráról, Beethovenről szólt, ezért én is őt szeretném idézni. A zene az, amely újra új inspirációkhoz vezet, aki ezt meghallgatja, ezt gondolhatja, hogy Beethoven valószínűleg nem sokat tartana a mai helyzetről. Merkel asszony és azt mutatja, hogy tudja, hogy milyen szörnyű helyzetben van ez a szektor, sokszínűséget jelent az európai kultúra, viszont ez veszélyben van, hogyha nem segítenek ennek a szektornak. A kulturális minisztereknek is tudniuk kell azt, hogy miről van szó. Na, nagyon szó, fontos az, hogy bürokráciamentes támogatás legyen a művészek számára, és szociális garanciára van szükség az európai művészek számára. Hogyha egy halott művészt méltatnak, de az élőket nem, az rászolgál a... Szóló Peltié képviselőtársunk a GUE képviselőcsoportból. Öné a szó, képviselőasszony. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, köszönöm, biztos úr. 7 millió művész, akit érint ez a kultúra terén őket veszélyezteti ez a válság. Ezek a férfiak, nők, akik általában rövid távú szerződéssel dolgoznak, nem kaptak segítséget akkor, amikor egyszerűen eltörölték ezeket az eseményeket. Gyakorta a kultúra hiányzik a politikai életből, és láttuk ennek mi a következménye. Például 10 millió virtuális látogatója volt a két hónap alatt a Louvre-nak a kultúra gyakorlatilag közjó, amely igazságosabb, toleránsabb társadalmat hoz létre. Úgyhogy válasszuk ezt az európai identitáshoz, hiszen vannak olyan képviselők, akik az identitással beszéltek, de a, ha a nacionalisták kerülnek hatalomra, akkor veszélyeztetett a kultúra. Nézzük meg, hogy milyen összegeket szántunk a kultúrára, és növeljük ezeket. Nagyon fontos a kultúra, a közös tudatunk számára, a folyamatosság szempontjából, úgyhogy gondoljuk át újra a kulturális kreativitás finanszírozását. Köszönöm. Következő hozzászóló Ben Humea képviselőtársunk az Európai Néppártból. Öné a szó señora presidenta señor vicepresidente esta es la primera vez que intervengo en el pleno. köszönöm szépen elnök asszony ez az első alkalom hogy február óta plenárison beszélek és sajnálatomat szeretném eh, kifejezni azok eh, miatt akik eh, áldozataivá váltak ennek a koronavírus járványnak. Most a kultúráról beszélünk, illetve arról, hogy mennyire stratégiai fontos ez a szektor, és hallhattuk azt, hogy mennyire fontos ez az egész szektor, de szeretném, hogyha most kicsit koncentrálnánk a kultúra megvédésére, illetve az európai kulturális identitás megvédésére, a zsidó-keresztény gyökerekről szeretnék beszélni, és ezt az európai identitást is meg kell védeni. Láthatók azt, hogy mit történik a Hága Szofiával, és úgy gondolom, hogy vannak más európai emlékek is, műemlékek is, amelyeket meg kell védeni. Az európai kultúrát nem szabad leredukálni csak a gazdasági érdekekre. Köszönöm szépen és a következő hozzászóló smerillo képviselőtársunk a szocialisták és demokratákból. Köszönöm, tisztelt elnök asszony! A kultúráról nem szabad elfeledkezni, hiszen a kulturális ágazatok rendkívül fontos stratégiai területek a kultúra számából. Az elmúlt hónapok során a szociális távolságtartás miatt rendkívüli helyzetbe kerültek. A bizottsági közelmúltban megfogalmazott javaslat egyszerűen nem jelenti azt a kihívást, amire itt szükség van. A parlament továbbra is azt kéri, hogy a a következő lehetőségek során megfelelő forrásokat biztosítsunk a kultúra számára, hiszen a kultúrának továbbra is a középpontjába kell maradnia a fejlődés új formájának hiszen lehet, a lehető legtöbb lehetőséget kell biztosítani a gazdasági felendülés forrásából is a kultúra számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most szeretném felkérni, hogy a bizottság nevében Skinász főbiztos úr válaszoljon a felmerült kérdésekre. Merci, Madame la Présidente, Madame, Monsieur. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Hölgyeim és uraim, Engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy teljes mértékben egyetértünk a helyzetfelméréssel is, illetve azon intézkedésekkel is, amelyekre szükség van annak érdekében, hogy a járvány hatását csökkenthessük a legkreatívabb, a legdinamikusabb a ágazat terén, amely a leginkább kapcsolódik a sokszínűséghez, kultúráinkhoz. Az agályaikat is megjegyeztem, ami a költségvetést, a programot illeti. Tudják, amikor a költségvetési vitákról van szó, akkor mindig nagyon komplikált, összetett eszmecserékre kerül sor. Egyről biztosítani szeretném önöket. Ami előttünk van, az a lehető legjobb lehetőség, amit a jelenlegi körülmények között javasolni tudunk. És engedjék meg, hogy elmondjam, hogy optimista vagyok, és remélem, hogy a jövő héten történelmi jellegű megállapodás születik majd a gazdasági felrendülés támogató csomagról, és ez lesz a legjobb szimbólum Európa számára a visszatérésre, a gazdaság fellendítésére, a munkahelyek teremtésére. Ami a hagyományos vitát illeti az európai kultúráról. A meghallgatásom során volt lehetőségem arra, hogy elmondjam azt, hogy a nem a homo európeus létezésében látom a többszínűség, a kultúrá létezését, aki ugyanazt csinálja, ugyanúgy jár el, és a saját értékeit kényszeríti másokra. Az európai kultúrát tükörnek tekintem, amely a sokszínűséget mutatja a gazdagságot, amelyet Európa képvisel, ami a nyelvet, a történelmet, a hagyományokat, a kultúrát, az irodalmat, a művészeteket illeti. És ez az, ami egységesé teszi Európát ma a rendkívül bizonytalan és sötétebb világban. Szeretnék még az Aya Sofiáról is mondani valamit. Én is érdeklődöm a sorsa iránt, hiszen a hitek, a kultúrák közötti dialógus szimbólumáról van szó része az UNESCO örökség, világörökségnek. Szimbólum, múzeum, szimbóluma egy városnak is, amely önmagában is szimbóluma annak, amit látni szeretnénk az értékek szintjén, amely megmarad a világon. Törökország alapító tagja a Civilizációk Szövetségének és így nagyon fontos kötelezettségei vannak ebben a kontextusban. Ez a műemlék, az Aya Sofia is státuszát meg kell, hogy tartsa, amelyet mind nemzetközi szinten, mind nyilvánosan elismertek. Ez rendkívül fontos lenne egyébként aláásná azt a toleranciát és nyitottságot, amelyel Törökországnak kellene rendelkeznie. Hadd emlékeztesek arra, hogy 2010-ben az a város, ahol az Ayá Sofia található, volt az európai kultúra fővárosa. És az akkori török miniszterelnök Recep Trip Erdogan azt mondta, ez európai város, szívével, kultúrájával, civilizációjával, az emberekkel, a múltjával, a jövőjével, mindig is Európa felé tekintett. Isztambul alakította az európai kultúrát, illetve őt is alakította az európai kultúra. Erdogán miniszterelnök mondta ezt 2010-ben. Ez az a szellem, amit hallani akarunk, ez az, amit Erdogan elnöktől várunk tíz évvel később. Köszönöm. Muito obrigado. Com esta intervenção do Sr. Comissário encerramos. Köszönöm. A biztos úr válasza után ezt a napi rendi pontot lezárjuk Európa kulturális helyreállításáról. Köszönjük a biztos úrnak a jelenlétet. A szavazásra szeptemberben kerül sor, ahogy ezt önök is tudják. Köszönöm, és akkor térjünk át a következő napi rendi pontra. A bizottság eh, most egy helycserét csinál. Eh, Úgy tűnik, hogy eh, el tudjuk eh, kezdeni. Jó napot kívánok én is mindenkinek. És Átérünk a következő napirendi pontra, ami egy szóbeli választ igénylő kérdés, a kohéziós politika szerepe a COVID-19 társadalmi gazdasági következményeinek kezelésében. Emlékeztetem a képviselőket, hogy ebben a vitában, a vita során nem lesz catch the eye, tehát spontán felszólalásra lehetőség, és nem fogadunk kék kártyás kérdéseket sem. Kezdjük tehát, és azzal kezdjük, hogy Yunus Omorzsi kollégának megadjuk a szót, akinek 5 perce van arra, hogy feltegye a szóbeli kérdést. Madame la commissaire, chère Elisabeth. Eliza Ferreira biztos asszony, tisztelt eh, kollégák, Európa arcát eh, a COVID-19 torzítja minden, Európá, minden európai régiót, súlyosan érint, növekedett a munkanélküliség, növekednek a csődök, a reálgazdaságot komoly csapás érte, nincs olyan ágazat, nincs olyan rég, régió, amelyet eh, ne érintett volna, és a gazdasági előrejelzések eléggé katasztrofikusak. ez a katasztrofálisak. Ez eh, a válság felfedte a törékenységünket. Európa ebben egy, eh, egy fontos pillanatban van, amikor muszáj újraindítani, helyreállítani a dolgokat, és az európai intézményeknek az a feladatuk, hogy az irányt tartsák, a kohézió irányát. Egészségügyi katasztrófát élünk át, és érdemes emlékeztetni arra, hogy az egyetlen politika, amely segíteni tudja az összes tagállamot, az a kohéziós politika, és ez eh, segít abban, hogy kezeljük a részleges munkanélküliséget, hogy eh, beszerzéseket eh, tudjanak eszközölni a kórházak, és segítsük a kisvállalkozásokat mindent megtettünk eh, annak érdekében, hogy sürgősséggel elfogadjuk a szükséges szabályokat, és elkezdtük azt a jogalkotási munkát, amely szükséges eh, szerdán a plenáris eh, ülésen. Angela Merkel kancellár és az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen valamint az összes frakcióvezető itt a parlamentben azt kérték, hogy kohéziós alapú helyreállítás legyen. És nekünk tudnunk kell azt is, hogy ez meg kell, hogy jelenjen tényleges tettekben és jogszabályokban. Mi azt várjuk az Európai Tanácstól, hogy feleljen meg ennek a feladatnak, és hozzon ennek megfelelően döntéseket a következő csúcson az új Next Generation EU eszköz finanszírozása egy jó irányba tett lépés, még akkor is, hogyha a parlament több pénzre számított, több pénzt szeretett volna. A kohéziós politika eh, politikára is eh, kitérnek az új eh, szabályok, illetve az új javaslatok. Itt 12%-os csökkentésről volt szó. Emlékeztetnünk kell arra, hogy a, szak, a kohéziós szakpolitika központi szerepet játszik Európa összes régiójában. Ez egy terepen zajló politika, amely a reálgazdaságot érinti, és éppen ezért megfelelő támogatottsága abszolút szükséges annak érdekében, hogy ne kompromittáljuk a hosszú távú távú célokat, eh, nagyobb eh, rugalmasságra van szükség, és nagyobb, egy, még több egyszerűsítésre eh, ezt a két célt, hogyha önök kitűzik, akkor számíthatnak ránk, amikor feltesszük most ezt a szóbeli kérdést, akkor még egy sor dolog nyitott. Mi nagyon éberek leszünk, hogy az újraindítási alap összes pénzét különösen a támogatásokat, azok valóban kohéziós célokat szolgáljanak. Ezért is kérdezzük meg, hogy a, az újraindítás után ténylegesen milyen plusz erőforrásokra számíthatunk, és milyen módon fogják a kohéziós elvet betartatni, hogy prioritást adjanak azoknak a régióknak, amelyek eh, részint eh, fejletlenek, részint eh, erősen sújtotta őket a válság. Az európai szemeszter az újraépítési terv részeként megcélozza-e azokat a régiókat, különösen a szigetszerű, illetve perifériás régiókat, hogy azok is fejlődni tudjanak, és a stabilitási paktumból fontolóra veszi a bizottság a kohéziós politikához kapcsolódó kiadások kizárását a stabilitási és növelékedési paktumból. Azt reméljük, hogy egy jó megállapodás születik a tanácson, tanácsban. Egy olyan megállapodás, amely kielégíti a parlament igényeit, ez esetben a regionális bizottság, eh, illetve a raportőrünk eh, vállalja a felelősséget, hogy eh, év végéig letárgyaljuk ezt a témát, hogy a következő év ne legyen egy elveszett év. Köszönöm szépen, köszönöm Omancsi kollégának a bevezetőt ebbe a nagyon fontos vitába, amely a kohéziós politika szerepéről szól a COVID-19 járványt követően. Köszönjük azt is, hogy jelen van Eliza Ferreira, biztos asszony, üdvözlöm őt, köszönöm, hogy eljött. Örülök annak, hogy újra itt üdvözölhetem, és meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a másik úr. Nagyon köszönöm. Thank you for your invitation. To... Tisztelt képviselők, köszönöm eh, a meghívásokat, nagyon időszerű ez. Önök eh, bizalmat szavaztak nekem a múltban, ahhoz, hogy erősebb gazdasági, szociális területi kohéziót hozzak létre az Európai Unióban. És ezt teszem akkor, amikor támogatom a régiókat a kihívások leküzdésében. A mai kihívások nagyobbak, mint valaha. A bizottság előterjesztette a gazdasági előre mutatásokat, és egyértelmű az, hogy a válság gazdasági hatása nagyobb lesz, mint amit vártunk. A helyreállás, a fellendülés jövőre kisebb lesz, mint gondoltuk. A kockázatok tehát valósak. Aszimetria, fragmentáció, alakulhat ki az Európai Unióban. Kritikus pillanatban vagyunk. Mindannyian közösen kell politikai erőt, vezető szerepet mutatnunk az ambiciózus európai helyreállítási terv értekében, érdekében. Az Európai Bizottság egy eddig soha nem látott ambiciózus helyreállítási tervet terjesztett elő. Ami nagyon fontos, az az, hogy ezen csomag középpontjában a kohézió és a szolidaritás áll. Az Európai Parlament sokat segített, hogy ideig elérjünk. Ezt köszönöm Önöknek. A két állásolási nyitvány, amelyet a politikai erők nagy többséggel támogattak, merész csomagot kért. Vannak kérdések, amelyeket még persze finomítani kell, de hát ez a demokratikus folyamatok lényege. A fő dolog, ahogy ön is mondta, az az, hogy az intézményi tárgyalások most már nem merekedhetnek meg. Egyességre kell jutnunk, mind a helyreállítási eszközök által, illetve az MFF érdekében is. Ezt úgy kell tennünk, hogy a közösségi módszert tartjuk szem előtt. Tudván azt, hogy minden olyan nap, amikor nem teszünk semmit, akkor az azt jelenti, hogy életeket vagy üzleteket veszítünk el. Köszönöm, hogy ön foglalkozott ezzel. A kohézió nagyon fontos ahhoz, hogy csökkentsük a különbségeket a tagállamok között. Ezzel lehet garantálni azt, hogy mindenki számára egyforma a játéktér, és ez nagyon fontos a belső piac működése szempontjából. Szükséges befektetéseket kell végrehoz, létrehoznunk a zöld és digitális gazdaságban. Gyorsan fogunk fellépni, a parlament segítségével már eddig is reagáltunk, a regészszabadság, illetve a költségvetési szabadság segítségével reagáltunk, és két COVID reagálási befektetési terv van, ezzel 50 milliárd eurót mobilizáltunk. Erre ön is utalt. Ezáltal sikerült az embereket munkahelyen tartani, sikerült új lélegeztetőgépeket venni, sikerült megtartani a munkahelyeket, és így nehezebb, kisebb teher nehezedett az állami költségvetésekre. Azonban sokkal több mindent kell most tenni. A helyreállítási csomag 100 milliárd plusz eurót jelent a kohéziós politika szempontjából. Ez a React Europe-tól fog származni, 55 milliárdos eszköz ez, amely rugalmas közvetlen támogatást ad 2020-21-22-re vonatkozólag, főként az egészségügy, a KKV-k, a munkavállalók, a zöld és digitális projektek számára. Emellett itt van még a következő MFF is, és ez egyfajta hidat képez a két periódus között. A másik eszköz a méltányos átállási eszköz, ezt is nagyon támogatta az Európai Parlament, ez 40 milliárd eurót fog adni azon régiók számára, amelyek a leginkább megszenvedik a szénről történő átállást. 10 milliárdos középtávú kiegészítést adunk arra, hogy megszüntessük a válság hatásait regionális szinten. A 2021 és 27-es időszakban a kohéziós politikának eleget kell tennie szerződéses kötelezettségeinek, vagyis konvergenciát kell biztosítania, és az európai fellépést kell sürgetni minden régióban ahhoz, hogy digitális zöld átállás bekövetkezzen úgy, hogy senkit nem hagyunk hátra. Ehhez az kell, hogy stabil finanszírozási keret legyen. Ezért dönteni kell az Európai Tanács ülésen a következő napokban. Megalapodás kell az Európai Parlamenttel is majd ezt követően. Én mindent megteszek annak érdekében, hogy önökkel együttműködjek, a tagállamokkal, a régiókkal, a civil eh, társadalommal együttműködjek, hogy sikerüljön megalapodásra jutni a különböző kohéziós javaslatokat illetően. Azt kell biztosítani, hogy a kohéziós politika továbbra is eh, eredményeket mutat fel most, holnap és hosszú távon is. Ezért egy rugalmas, ellenálló helyreállásra van szükség az erős Európa érdekében. Köszönöm, és várom a vitát és a további együttműködést. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Elisa Ferreira biztos asszonynak. és köszönöm, hogy így első körben válaszolta a szobeli kérdésekre. Mircea Norge, Györge Hága következik az EPP részéről első felszólalóként. Nincs mikro. Uh, uh, micro? The micro, yes. It's okay? Okay. Again domnule președinte doamnă comisar stimați colegi Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Merkel nem régen rámutatott arra, hogy a kohéziós politika fontos, és ez az egyik prioritása az eh, a német elnökségnek. Szeretnénk, hogyha megmaradna a kohéziós politika, és ezért erősíteni kell, többet kell befektetni a kohéziós eh, politikába hogyha ezt nem tesszük meg, akkor hamarosan egyfajta korróziós politika lesz inkább, nem pedig kohéziós politika. A kohéziós politika nagyon fontos az európai gazdaság számára. Hogyha most nem tudunk szodálisak lenni, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor mikor leszünk azok? Az európai állampolgárok, cégek pénzre szorulnak az MFF-ből, a helyreállítási csomagból, és ezt még inkább figyelembe kell venni az MFF-ben. Nem szabad most már távolságot tartanunk, a pénzeket fel kell szabadítani, a tagállamok is valamit várnak a bizottságtól. Pontos átmeneti idősz, ö, intézkedéseket szeretnének, hogy az alapokat fel lehessen hatékonyan venni. Nem elegendőek az ígéretek, nem elég az, ami a papíron van, tényleg érkeznie kell a pénzeknek, mégpedig időben kell a költségvetés, mégpedig most azonnal. Muito obrigado. Segue-se agora na lista de inscrições. Mónica. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló a listámon Monika Szilvának González. Köszönöm, tisztelt elnök úr, köszönöm, biztos úr egyértelmű. A kohéziós politika nem csak arról szól, hogy nagy lelkűek legyünk, hanem igazságosak is. Úgyhogy mindent meg kell tennünk a régióink, városaink érdekébe, hogy megpróbáljuk újraépíteni Európát ezután a szörnyű járvány után. Erről szól a jövőbeli beruházás. És ahogy ön is természetesen említette, 37 milliárd eurót mobilizáltak, hogy megpróbálják megtartani a munkahelyeket, hogy segítsük azoknak, azoknak akik a leg kiszolgáltatottabbak, akiknek nincs otthonuk, és a többi. Erről, van, erről szól Európa, hogy közel legyen az állampolgárokhoz, akiknek védelemre van szükségük. Nem az, az Európa kell nekünk, amely az adóparadicsomokat védi. A 2021-27-es időszakban közvetlen beruházásokat kell támogatnunk, nem olyanokat, amelyek közvetlenül a COVID-hez kapcsolódnak hanem olyan kohéziót szeretnénk, amely minőségi jellegű, amely egységesíti Európát feltétel nélkül, és ezért nagyon reméljük, hogy a tanácsban jól megállapodás születik, és előre viszi mindezt. Köszönöm. Köszönjük, Monika. Susana Solís Pérez következik a Renew Europe része. Most un desafío sin precedentes para las instituciones. Köszönöm, elnök úr. Ez a járvány az intézmények számára nagy kihívást jelentette, rámutatott a nehézségekre, Európa reagált, létrehoztuk Európa történetének legnagyobb újjáépítési alapját, a szolidaritást és a kohéziót emelve a középpontba. A kohéziós politikának a szerepe mindig fontos volt, és most különösen fontos lesz a polgárok várakozásai alapján egyszerűsíteni kell, rugalmassá tenni, a bürokráciát csökkenteni. Ez a válság el kell, hogy gondolkodtasson bennünket arról, hogy kik a felhasználói, a haszonélvezői ezeknek az alapoknak az autonóm közösségek, az önkormányzatok, ugyanis eh, elérhetik, hogy digitálisan felkészüljenek, illetve zöldebbé váljanak. A KKV-k, eh, különösen a turizmus szektorban eh, szintén támogatást igényelnek, hogy versenyképesség, versenyképesek legyenek. El kell döntenünk, hogy milyen Európát akarunk. Egy olyan Európát, amely közelebb áll a polgárokhoz, amely befektet a fiatalok oktatásába, képzésébe, és azokba az új ágazatokba, amelyek most keletkeznek. Eh, oda kell figyelni a fiatalokra és a családokra. Meg kell szüntetni a digitális szakadékot. Azt akarjuk, hogy a közigazgatás eh, eh, bürokráciamentes legyen, senkit nem akarunk hátrahagyni az út szélén. Ez mind lehetséges akkor, hogyha modernebb és robusztusabb lesz a kohéziós politika. Köszönöm. Most pedig megadom a szót Alex Alessandra Bassónak eh, az idén részéről. Köszönöm, ami a... Köszönöm. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy mi történt és mi történik majd még a válság miatt, amelyet a koronavírus okozott. Nagyon sokat beszéltek erről, de a tettek nem követték ezt. Rengeteg volt az ígéret, óriási bejelentés. Nagyobb rugalmasságra van szükség, főleg így tudjuk csak a távolságokat csökkenteni, és nagyobb egyenlőséget létrehozni. Szükség van a nagy beruházásokra, amelyek a szociális szakadékokat át tudják hidalni az emberek között, és amelyek segítik a közeledést és a kohéziót. Ez az a kihívás, amely Európa előtt áll, és szembe kell néznünk ezzel. Remélem, hogy ez a szomorú tanulság segít majd Európának, hogy egy ne, vissza nem térhető módon javítson a helyzeten. Köszönöm. Nem. Eh, eh, Köszönöm. Nikolas, eh, Niklas Ninas kap szót a zöldek részéről egy percre. Thank you very much, Mr. Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy eljött ma ide hozzánk. Úgy gondolom, mindannyian láthatjuk azt, hogy nagyon gyors intézkedésekre van szükség, hogy segítsük a régiókat, és szerintem ezt már meg is tettük. Viszont más szakaszban vagyunk, és az eljárást kell követnünk, ez az eljárás pedig mindig az, hogy meghatározzuk, hogy milyen intézkedésekre van szükség, lássuk, mit akarunk, és hogy hogyan tudjuk elérni azt, amit szeretnénk. Ezért kérdéseim vannak önhöz. Az értékelés szempontjából tudjuk azt, hogy 60 régió már kérte azt, hogy az operatív programot meg lehessen változtatni, a kérdés az az, hogy van-e korreláció azok között, akik alkalmazzák a rugalmassági eszközöket, és azok között, amelyeket a leginkább érint a COVID járvány. Segítik ezek az intézkedések ezeket a régiókat? A második kérdésem pedig az, hogyha szeretnénk pont jövőre vonatkozóak elérni, akkor egyfajta stratégiai megközelítés kell. A kérdésem az az, hogy hogyan lehet megtalálni ezt a stratégiai megközelítést, és hogyan lehet biztosítani azt, hogy ez létezzen, a kisebb rugalmasság, illetve nem találom a szót, de önök tudják, hogy mire van szükség. Erre van szükség. Köszönöm szépen. Muito obrigado. a palavra. Köszönöm. A következő hozzászólónk Köszönöm, elnök uh, úr. A koronavírus uh, hatásai különösen súlyosak olyan országokban, mint Spanyolország, ahol a hatását különben súlyította az, hogy rosszul kezelték a válságot. Az európai kohéziós pénzek fontosak eh, abból a szempontból, hogy fellendítsük a gazdaságot és eh, elérjük eh, az egyenlőségeket, egyenlő esélyeket. Örülünk, hogy a bizottság ezt elfogadta, illetve a lehetőséget is arra, hogy a programok között átcsoportosítsanak. Két dolgot mégis még meg kell tenni. Ami a már létező mechanizmusok egyszerűsítését illeti, az átmeneti alap nem tudja helyettesíteni a kohéziós alapot. Kiegész kiegészítheti azt érzékelhető módon. Ami pedig a költségvetést illeti, Erről már itt többen beszéltek ma. Egy ambiciózus kohéziós politika, amely különösen fontos nem szabad, hogy költségvetés csökkentéseket éljen át, hanem meg kell, hogy feleljen a várakozásoknak. Köszönöm. Aguilar asszonynak, és João Ferreira kap most szót a GUE részéről. Köszönöm, elnök eh, úr. A Covid válságra adott válaszában a bizottság strukturális beruházási pénzt ígért, de valójában ugyanazokról a pénzekről van szó, és ráadásul átcsoportosításokról, olyan helyekről, ahol szintén szükség van pénzre. A bizottság tehát csökkentette az összköltségvetésben a kohéziónak a súlyát, ami azt jelenti, hogy aszimmetrikus hatásai az eurozónának fel fognak erősödni. Tehát valójában nőni fog a különbség a tagállamok között. Szükség van pénzre, de azok a pénzek, amelyek a kohéziós alapban rendelkezésre állnak, nem fogják a trendeket tudni megváltoztatni, sőt, inkább rontják őket, hiszen több kohézióra van szükség, nem kevesebbre, több strukturális alappénzre és nem kevesebbre, e, több e, támogatásra a produktív ágazatokban, nagyobb rugalmasságra van szükség a pénzek felhasználásában, nem pedig annak csökkentésére, e, és tartósan ki kell iktatnunk a stabilitási és növekedési paktum fékező hatását. E, egy olyan kohéziós dimenzióra van szükség az összes program központi vezetésében, beleértve a tudományos programokat is, amelyek révén ténylegesen megvalósulhat a közös irányítása ezeknek a problémoknak. De úgy tűnik, hogy ezeket a gondolatokat ön nem fogadja túlságosan nyíltan. Köszönöm. Most pedig Oliveres kollega következik, független képviselő, Nincsenek még meg az adatok, de a tapasztalat azt mutatja, hogy növekednek az egyenlőtlenségek. 2008 e, után is ez következett be, e, és most független, nem lényegtelen az, hogy a piaci, a pénzügyi piac okozza, vagy pedig a vírus. A, az unió különböző régiói közti különbségek nem csökkennek. A strukturális alapok szükségesek. Amikor a pénzügyi lehetőségei a tagállamoknak csökken, csökkennek, hogyan lehet ilyen feltételeket tűzni a támogatáshoz nem szabad átcsoportosítani, és ki kell zárni őket a stabilitási paktumból. A kohéziós politika fel kell, hogy lépjen a gazdasági egyenlőtlenség ellen, mert az veszélyezteti a demokráciák egészségét. Köszönöm szépen. Nézzük akkor a második kört a hozzászólók részéről. A néppárt nevében Frank Bogovics következik, parancsoljon. Köszönöm tisztelt elnök úr a szót. A sikeres kohéziós és agrárpolitika nélkül Európa egészen más lenne. Nagyobbak lennének a különbségek, és kevesebben élnének vidéken, nem volna megfelelő infrastruktúrájuk. A Covid-válság rámutatott arra, hogy nagyon jó, hogyha az ember vidéken él, ahol tiszta a levegő, van a kertje, és van egy háza. Ez sokkal jobb, mint hogyha az ember városban él. Könnyebben marad egészséges, mentálisan is, hogyha vidéken él. Ezért van szükség megfelelő infrastruktúrára, szélessávú internetre vidéken is. Most Európában a lakosság fele fér hozzá csak a széles sávú internethez. És a digitális tanulás, az online vásárlás esetében erre szükség van. Úgyhogy Európának oda kell figyelni ezekre a milliárdokra, javítani a helyzetet vidéken, megerősíteni az intelligens falvakat, és fenntartható és zöld Európát építeni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A szocialisták nevében Hannes Heide következik, parancsoljon egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A regionális politika az Európai Unió egy szíve lelke. Ezáltal lesz Európa látható szülővárosainkban, közösségeinkben. Minden harmadik, egy, egy harmada munkahelyeknek az elmúlt időszakban a regionális politikára vezethető vissza. Viszont a regionális politika óriási kihívás előtt áll. Új feladatok, kihívások, szükségességek alakultak ki, és ezeket nem lehet megfelelő pénzügyi támogatás nélkül megoldani. A megfelelő költségvet, EU költségvetés kell, amelyben valóban növelik a regionális politikára szánt eszközöket. Itt a digitális digitalizás, a zöld gazdaság, ezek nagy kihívások. Szó van a szodajtásról is, viszont minden Európa eh, számára látható itt a többletérték. A regionális politika munkahelyeket teremt, növeli a gazdaságot, és növeli az Európai Unió hitelességet is, és így garantálja a közös jövőnket eh, az Európai Unióban. Köszönöm szépen, Stefan Bizsú. Köszönöm szépen, Stefan Bizsú következik, parancsoljon a Rinyú képviseletében. Elnök úr, biztos asszony, ma délelőtt ebben a pillanatban az egyik legérintettebb terület a COVID által Brazília mellett Guayana, francia Guayana, hiszen európai területről van szó, amely borzasztó egészségi problémával kell, hogy szembenézzen. A francia vezetők a helyszínen is vannak, hogy megerősítsék a helyzetet. De Európának is fel kell lépnie. Nyilván fel kell lépni, de ugyanakkor konszolidálni és kísérni is kell a helyi megoldásokat. A regionális közösségeknek, a KKV-knak szükségük van erre. Bizalmat kell szavaznia a helyi tapasztalatoknak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy felvegyük a harcot a vírussal szemben, de ugyanakkor harcolni kell azon érzéssel szemben is, hogy az emberek úgy érzik, hogy elhagyták őket. Szolidárisan kell fellépnünk, és megvan a válasz, az nem más, mint a kohézió. A kohézió a különböző területek között, az európaiak között, a rugalmasság, az egyszerűsítés, a reaktivitás, mindezen eszközök, amelyek a válságkezelés tárában találhatók, konszolidálandók, és ennek kellene szabálynak lennie, amely alapján egy hasznos és szolidáris Európát tudunk felépíteni. Köszönöm. Muito obrigado, doutora. A palavra ao nosso colega Roberto Ross. Köszönöm szépen. Most pedig egy percben Ruel Rossz következik, parancsoljon. Apollo, Fredestein, a gumigyár Hollandiában 750 embert bocsátott el. Magyarországra vitték a termelést, ahol 2007-ben egy új gyárat vettek birtokba. akkoriban be is jelentették, hogy egy új autópályája jön ott létre, nélkül nem tudott volna a Fredestein cég működni. Hogyha jóvá hagyják a helyreállítási tervet, akkor a 750 milliárdból 31 milliárdot kap majd Hollandia. Magyarország ennél többet kap, tehát még több munkája fog elveszni Hollandiában. A Hollandia igazából saját lebontásán munkálkodik. Ki lesz szolidáris Hollandiával? Muito obrigado. Tem agora a palavra Simone. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Simone Schmidbauer a néppárt képviseletében egy percben. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, úgy, mint korábbi polgármester, tudom, hogy mi történik a régiókban, városokban naponta sok kemény munkával, szívvel és lélekkel egész Európában a kollégáim azon vannak, hogy megteremtsék az alapokat arra, hogy az emberek elvándoroljanak. Viszont ehhez támogatás kell. A keretfelteleknek megfelelőnek kell lennie, és megfelelő eszközökkel kell rendelkezni. Ezért számomra nem érthető az, hogy miért nem képes az EU arra, hogy az átmeneti időszakra terveket terjesszen elő. Nem szabad egyetlen egy régiót sem magára hagyni, de ez lesz, hogyha nem cselekedünk most azonnal. Alapvető problémák, mint például a bürokrácia leépítése, ezt, ezekkel kell foglalkozni, rugalmasság, a befektetések területén segíthetnek, viszont ez csak a kezdet. Ezért azt kérem, hogy legyenek azon, hogy gyorsan cselekedjenek, hogy az európai régiók, amelyek a társadalmunk gerincét képezik, azok valóban megmaradhassanak. Köszönöm szépen. Most pedig eh, Krisztina Meister Martin de Almagro következik a szociálisták nevében egy percben. Köszönöm, tisztelt elnök úr, biztos úr. Néhány hónappal ezelőtt, amikor még azt se tudtuk, hogy létezik a COVID, itt a plenárison beszéltünk arról, hogy ambíciózusabb eh, több éves pénzügyi keretet kellene eh, megállapítanunk és megvizsgáltuk a kohéziós alapokat, és nagyobb rugalmasságot akartunk. És akkor úgy tűnt, hogy egyszerűen lehetetlen álmot kergetünk csak. És most úgy tűnik, mégiscsak van erre lehetőség, hogyha tényleg akarjuk, sürgős esetekben. Most pedig hogyan tovább? Sajnos még csak az elején vagyunk. Lehet, hogy hosszú az út előttünk, és gyakorlatilag arra van szükség, hogy mindenkire odafigyeljünk, senkit se hagyjunk ki. Nem szabad a múltbeli hibákat megismételnünk. De hogy ezt hogy tudjuk elérni? A kohéziós politika az európai projekt alapja. Ezt semmi sem rázhatja meg, a válság sem. És ezt csak akkor tudjuk elérni, hogyha a kohéziónak a megfelelő szerepet szánjuk, amit megérdemel és hogyha támogatjuk is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Isabel Benjumel Benjumel következik egy percre a néppárt képvizetében. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, tisztelt biztos úr. Először is hadd köszönje meg Omazsé elnök úrnak azt, hogy ezt a napirendi pontot a napirendre tűzte, hiszen rendkívül fontos a kohéziós alapok témája most a COVID-19 utáni gazdasági felendülési időszakban. Szeretném hangsúlyozni, hogy a parlament gyorsan tudott reagálni, és ezt fontos elmondani az állampolgároknak. Másodszorban gratulálni szeretnék a bizottságnak a következő generációs programhoz, amely ambiciózus, és amely 750 milliárd eurót fog szánni a kohéziós alapokra többek között a COVID utáni időszakban. El szeretném mondani, hogy azon régiókban kell felhasználni mindezt, amelyeket a leginkább sújtott a COVID-válság. Ez nagyon fontos. A pénznek oda kell kerülnie azon régiókba, ahol a leginkább érintette a, válság, a COVID-válság az embereket. A prioritásnak, a prosperitásnak, a munkahelyteremtésnek kell lennie a KKV-k segítségével hiszen a KKV-k fognak munkahelyeket teremteni, úgyhogy nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a KKV-knak kell a legtöbb alapot kapnia a következő generációsból. Köszönöm. E Köszönöm. És akkor most lezárandó ezt a napirendi pontot, visszadom a szót eh, Eliza Ferreira biztos eh, asszonynak. Köszönöm, eh, elnök úr és köszönöm mindenkinek, aki felszólalt, és széleskörű támogatást adott az Európai Bizottságnak ez alatt a nehéz időszak alatt. Én szeretném eh, először is eh, eh, azzal kezdeni, hogy reagálok a Heide úr által elmondottakra, aki azt mondta, hogy a szíve a kohéziós politika Európának. Valóban ez volt a dobogó szíve akkor, amikor bajban volt Európa, illetve Omárzsi úrnak is köszönöm a, a munkát, amit elvégzett, illetve a, azt, hogy elismerte az azonnal adott válaszainkat politikákat valóban szükség volt arra, és ezt önök közül többen is mondták, hogy az emberek által átélt konkrét helyzetekre reagáljunk, és ezért volt szükség a nagyobb fokú rugalmasságra, amelyel éltek is gyakorlatilag az összes tagállam. Ausztria és Dánia kivételével ezeket a transfereket elkezdték alkalmazni a tagállamok, tehát az átcsoportosításokat összességében 50 milliárdos értékben annak érdekében, hogy ventilátorokat, lélegeztetőkészülékeket, maszkokat vásároljanak, vagy támogassák a kis és középvállalkozásokat. Tehát ez egy azonnali válasz, egy azonnali fellépés volt. Azok számára, akik azt mondják, hogy a kohéziós politika egy öreg, előregedett politika, azoknak ez is megmutathatta, hogy ténylegesen működőképes és nagyon is életképes ez a politika. A, az egyik legfontosabb, a legnagyobb finanszírozó politika, amely képes volt reagálni. A másik megjegyzésem az a javaslat minőségére vonatkozik. Valóban hosszú távú fellépésre kellett törekedni, miközben van ez a React EU eszköz, a rövid távú eszköz, eh, amely rugalmas, és lehetőséget biztosít eh, a társfinanszírozásra, eh, illetve akár százszázalékos finanszírozásra is, hogyha úgy döntenek a tagállamok, tehát hogyha regionális szinten nem tudunk még pénzeket csoportosítani, hiszen adatok alapján tudjuk ezt csak megtenni, és nyár végéig nem lesznek még meg a regionális adatok, de a tagállamok átemelhetik ugyanazokat a feltételeket, tehát látni fogjuk, hogy csökken a foglalkoztatottság, nő a munkanélküliség, csökken a GDP, eh, és a relatív eh, jóléte az országnak is változik. Ez segíthet ez az eszköz, segíthet a régióknak abban, hogy áthidalják ezt a szakadékot, ami ezzel a zuhanással bekövetkezik, ugyanakkor mi olyan eh, kritériumokat akarunk eh, létrehozni, amelyeket a tagállamok eh, felhasználhatnak. És ezzel azt hiszem, hogy reagáltam is Omázsi úr egyik fontos kérdésére. Ezen kívül az is fontos, hogy a bizottsági javaslata legyen a valódi alap, nem kéne azt mondogatni, hogy nincs elég pénz, elég sok pénz áll rendelkezésre. Ninas úr által felvetettekre reagálva mondom, hogy inkább most arról kell gondolkodni, hogy mit tegyünk ezzel a pénzzel, illetve az, hogy amit teszünk, annak milyen lesz a minősége, mert az fogja majd meghatározni a jövőnket. És külön akartam reagálni arra, amit Ferreira úr mondott, aki beszélt arról, hogy a pénzek csökkentek. Nem csökkentek a pénzek, a többéves költségvetési keretben rendelkezésre álló pénzeket többletpénzként kell értelmezni. 55 milliárd euró van a React EU-ban, a gyors reagálásúban, a 35 milliárd a méltányos átmenet alapban, illetve 10 milliárd, amit 2020-ban el lehet költeni arra, hogy kezeljük a régiókban megnövekedett munkanélküliséget. Tehát itt összességében 100 milliárd euróról van szó, a lényeg az, hogy legyen egy koncepciónk, illetve képességünk arra, hogy megszervezzük azt, amit tenni szeretnénk meg kell találni a módját, hogy ezt a gyakorlatban helyesen megvalósíthassuk. A bizottság nagyon határozott javaslatot tett az asztalra, de ez csak azért volt lehetséges, mert önök itt voltak és nyomást gyakoroltak hiszen egyes kormányok részéről volt ellenimpulzus. Cselekedjünk együtt, gyorsan, csináljuk meg a finom hangulást, javítsuk a minőséget itt és ott, de gyorsan lépjünk előre, hogy ez a pénz rendelkezésre álljon folyamatosan, és megvalósuljon ez a modern helyreállítás, amely digitális és zöld, és amelyben osztozik Európa minden polgára. Ez van most itt előttünk. Dolgozzanak együtt az intézmények, és teljesítsük a polgárok elvárásait ezekben a súlyos időkben. Dolgozzunk tehát együtt munkára fel, és nagyon oda kell figyelni a legkiszolgáltatottabb régiókra, azt hiszem, hogy bizonyítottuk is, hogy erre képesek vagyunk, segítsük a polgárokat bárhol is éljenek, mert velük együtt teljes a közös jövőnk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm elnök, illetve biztosasszony, a válaszát is, illetve a munkáját is nagyon ritkán jön hozzánk egy biztos azt mondani, hogy sok pénz van. Valóban várjuk most a tanács döntéseit. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a parlamenté az utolsó szó, a mi álláspontunk az teljesen egyértelmű, mi meg akarjuk védeni a kohéziós politikát. Köszönöm szépen azoknak, akik részt vettek eh, itt eh, ebben a vitában, és ezzel most le is zárom ezt eh, a napirendi pontot, valamint fél kettőig felfüggesztem az ülést.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

deux, trois, quatre. okay. So, good afternoon. Jó napot kívánok mindenkinek, kedves kollégák! Folytatjuk az ülést, és most pedig bejelentem az első szavazási kör eredményeit. Tehát a végszavazások eredményei Guzmán úr jelentése a tagállamok politikáiról elfogadva. Holmeier asszony jelentése az ötös számú költségvetés módosítási tervezetről elfogadva. Holmeier asszony jelentése a rendkívüli tartalék igénybevételéről elfogadva. Állásfoglalás az MV szakbizottság tollából elutasítva a kromdioxidról, az ENVI szakbizottság állásfoglalása az aktív anyagokról elfogadva, Gámon asszony jelentése az energiatárolásról elfogadva, az ITRE szakbizottság állásfoglalása a TEN-E infrastruktúráról elfogadva. Most pedig rátérek a 2016 per 1628-as rendelet módosítóira, az átmeneti intézkedésekről van szó a COVID-19 válság kezelésére. Négyes módosító első része elfogadva. Hármas módosító elutasítva. Egyes módosító elutasítva. Kettes módosító elutasítva. Négyes módosító második része elfogadva. Rátérünk a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos dokumentumszavazási eredményéről. Egyes módosító elutasítva, kettes módosító elutasítva, hármas elutasítva, ötös módosító elutasítva, hatos módosító elutasítva, és a négyes módosító is elutasítva. A szavazás eredménye tehát ennyi, és 2 óra 15 percig felfüggesztem az ülést.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 So, guten Tag. Liebe Kollegen. Kedves képviselőtársak! A plenáris teremben, illetve az irodákban, a képernyők előtt ismét folytatjuk az ülést. A második szavazási forduló következik. A napirendben megtalálták a vonatkozó dokumentumokat. 15 14 30-ig megnyitom az ülést, ahogy tegnap délelőtt. Megnyitom tehát a fordulót, a szavazási fordulót. 15-30-ig szavazhatnak, és 6 órakor ismertetjük ennek a szavazásnak az eredményét. Egyéb közlendő azt hiszem nincsen. Köszönöm szépen a figyelmüket, megszakítom az ülést.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 csak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 Presidente. Az elnök. Megnyitom az ülést. A második szavazási forduló eredményeit a mai napon szeretném ismertetni most. Tardino asszony jelentése ajánlás az Európai Parlament részéről a tanácsnak az Új-Zéland és az EU közötti bűnözés együttműködés témájában való együttműködésről. Elfogadtuk. A Környezetvédelmi Szakbizottság állásfoglalás indítványát is elfogadtuk, ez a következő adat volt. Harmadik egy sürgősségi eljárás a átmeneti rendelkezések a COVID-19 válság hatásnak kezelési céljából címmel elfogadtuk első olvasatban bezártuk a parlamenti eljárását ezzel kapcsolatban, aztán sürgőségi eljárás a következő. A klinikai ellenőrzések végrehajtása a GMO-k tárgyában e, emberi orvos gyógyszer témákban a koronavírus hatásaira vonatkozóan. Ezt is elfogadtuk. Itt is lezárult a parlament első olvasati eljárása. Van egy állásfogás indítvány, öt frakció részéről, az unió átfogó politikája a pénzmosás elleni harcban és a terrorizmus finanszírozás ellen. Ezt is elfogadtuk, és van egy további állásfoglalási indítvány öt frakció részéről az EU stratégiája a közegészségügyi stratégia témájában a COVID-19 válság utáni időszakra vonatkozóan. Nos, ezt is elfogadtuk. Szeretnék önöknek egy rendes jogalkotási eljárásban elfogadott jogi aktust ismertetni. A július 19. ülés után a parlament a tanács elnökével a 79-es házszabálypont alapján két jogi aktust írt alá, melyek a rendes jogalkotási eljárásban elfogadásra kerültek. Ezen túl az e- a parlament elnöke a tanács elnökével együtt július 15-én szerdán 5 jogi aktust fog aláírni, amelyek szintén a rendes jogalkotási eljárás keretébe esnek. E jogi aktusok címét a mai ülési jegyzőkönyveiben közöljük. Az ülés a júli 8-9 10 ülési jegyzőkönyvet a következő ülésen fogjuk jóvágyásra beterjeszteni, ha nincs ellenvetés, akkor az ott elfogadott állásfoglalásokat az ott megnevezett személyeknek és testületeknek továbbítjuk ezzel az Európai Parlament ülés szakát felfüggesztem. Köszönöm szépen a szolgálatoknak, különösen azoknak, akik most is a nehéz időszakban kifejtik helyben a munkájukat. Kívánok kellemes estét és jó hétvégét. Ezzel zárom az ülést. So, I take the free drink.